Guten Morgen, wir kommen zur Abstimmung. Jó napot kívánok, elkezdjük a szavazást. Fissasz kollega jelentéséről az Európai Gasztronómiai Örökség kulturális és oktatási szempontok. Fissasz kollega kéri a szót? Tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon köszönöm, Doris. Mindenek előtte szerettem volna megköszönni az összes frakciónak az összes árnyék jelentéstevőnek, hogy oly gyümölcsöző volt az együttműködésünk ennél a jelentésnél. Úgy gondolom, hogy nagyon sok módosítót sikerült átdolgoznunk, kompromisszumos indítványok átalakítanunk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, jól lehet, első pillantásra ez nem úgy tűnhet, ugyanis a fiatalok egészségére nagyon jelentős kihatással van, illetve a kulturális örökségünk védelméhez kapcsolódik. A gasztronómia ennek nagyon fontos része, munkahelyforrás, a vagyon egy forrása, illetve az idegenforgalomhoz is szorosan kapcsolódik Mindenkinek szeretném tehát megköszönni az együttműködést, a liberálisokkal nem sikerült egyetértenünk, de ezzel együtt köszönöm a véleményüket. Van néhány szóbeli módosító indítvány, esetleg felolvasom majd a későbbiekben ezeket, majd ezt az elnök asszony eldönti. Mindegyiket kiküldtem a frakcióknak, hogy elolvassák, de ha gondolják, akkor elismétlem majd még egyszer. Köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést, az asszisztenseknek is, Maria Furniernek például, illetve a többi parlamenti képviselői asszisztensnek, ugyanis nagyon sokat segítettek, nagyon nagy támogatást kaptam. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor elkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 46-os módosító kitámogatja, kiellenzi, kitartóskodott, elfogadtuk. Kös kettes kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 52-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellettem, Bocsánat, hogy az elnök 55-ösről szavazunk, 55 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellettem, ellene, elutasítva. 57 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellenem, elfogadtuk. 59 visszavonták, 60 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Gyorsan dugdát oda. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 69-es kitámogatja, kiellezi tartózkodás, elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Első része volt 70 és második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 mellettem, ellenem, még egyszer mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, nem látom jól. Megnyitom a szavazást. Igen, beszámolom, beszámítom önt is. Le van, lezárom a szavazást. 11-6 ellenében elfogadtuk. Köszönöm. 77-es. Mellettem. 74-es. 74-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 részben. Első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es visszavonták, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette ellene elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 95, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, százas mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom, elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 102 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 110 mondja az elnök asszony, de ezt visszavonták 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom, 5-ösről szavazunk. A szavazást lezárom. Elfogadva. 13-5 arányban. 6-os jön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 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette, ellene elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette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 ellene tartózkodás elfogad. Ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. 23-asról szavazunk. A szavazást lezárom, és 11-8 arányban elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodás elfog, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 11-8 arányban. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtok 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtok kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtok hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtok a teljes jelentésről szavazunk, szavazás következik, a szavazást megnyitom. Lezárom. nulla arányban elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Yeah. Bravo, Fisesz! Was a good idea. Fisesz úr, nagyon örülök, ez nagyon jó ötlet volt. Gratulálok. Nem mindenki hitt ebben, de mégis nagyon jó ötlet volt. Emma, tessék, mit mondasz? Nem halljuk mikrofon nélküli hozzászólás. Nagyon örülök, hogy te is egyetértesz ezzel, hát végre. Minden esetre akkor Lokegárd úr jelentése következik, de ő sajnos nincs ma itt, de ez egy technikai szavazás, úgyhogy akkor a szavazást megnyitom. Who's in favor? Who's against? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Oral amendment 1, 2, Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ja. 19-1 ellenében elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk, és most pedig Reding asszonyra várunk, a biztos fog hozzánk szólni. Not everybody should leave, please. Kérem, Be alone. Kérem, ne hagyjanak egyedül, ne menjenek minddel. Nagyon nehéz helyzet lenne az. If you stay with me, it will be better <laughs> for her.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 begrüße, möchte ich gerne... Szeretettel üdvözlöm a biztos asszonyt, és üdvözlöm a látogatók egy csoportját, az az öröm ért bennünket, hogy Ausztráliából és Új-Zélandból egy delegációt üdvözölhetünk. Meleg égővből jönnek, és meglehetős hideg van itt nálunk. Biztos szívesen látnának havat, de hát havat bizony nem tudunk kínálni. Örülünk, hogy itt vannak, a parlament eh, delegációjával találkoztak, és Hannu Takula kollégánk pedig meghívta önöket ide a Kulturális Szakbizottság ülésére. Nos, ma délelőtt az a különleges eh, öröm érhet minnyájunkat, hogy egy biztos, mi több az Európai Bizottság alelnöke szól hozzánk. Miről is beszélünk? Az elmúlt években eh, elintézett, végrehajtott, elért dolgokról, lehet, hogy kitekintünk a jövőbe, és talán arról is beszél a biztos asszony, hogy mi nem sikerült. Kedves Vivian Redding, tiéd a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, üdvözlöm a vendégeinket, akik európai pán kívülről érkeztek. Szeretném elmondani a parlament tagjainak, hogy kikkel dolgoztam együtt ebben a szakbizottságban immár 15 éve. Új választás előtt állunk, pontosan 100 nap múlva teljesen átalakulnak a dolgok, egy kicsit más lesz ez a választás, mint a korábbiak. Ez alkalommal úgy gondolom, hogy egy olyan választás lesz, ami valóban el fog dőlni az, hogy milyen típusú Európát szeretnénk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelően tájékoztassuk a választókat a nagyon fontos döntésről, amit meg kell hozniuk. Először is tekintsük át együtt, hogy mit sikerült elérnünk. 2014 elején visszatekinthetünk az elmúlt néhány évre. Az Európai Állampolgárok éve ami azt hiszem egy igazi sikertörténetnek mondható, mert nagyon sok állampolgárhoz jutottunk el, körülbelül 50 állampolgári párbeszédet folytattunk Európa különböző részein, különböző biztosok vettek ebben részt, nagyon sok parlamenti képviselő számos tagországban részt vettek ebben, nagyon sok helyi kormányzati miniszterek és személyek dolgoztak vagy vettek részt ebben, és több ezer ember vett részt ezeken a vitákon, a, magában az üléstermekben, és több százezren pedig az interneten követték ezeket a beszélgetéseket a Facebookon, Twitteren keresztül én magam is, és remélem más biztosok is párbeszédet, online párbeszédet folytattak az állampolgárokkal. Ez egy új módja a kommunikációnak. Ilyenkor főként a bloggerekkel ö, kommunikálhatunk. Nagyon érdekesek ezek a blogolások. Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb generációval tudunk online az interneten kapcsolatot tartani. E hét elején Londonban jártam, tíz nap múlva Barcelonába megyek, majd ki, négy nappal később Barnier biztos úr Párizsban lesz, tehát különböző helyekre megyünk el, és egy nagy páneurópai párbeszédet folytatunk itt Brüsszelben mind 15 párbeszédbe meghívjuk az embereket, hogy jöjjenek el és vegyenek részt itt a parlamentben, ebben a pán-európai párbeszédben, amivel ezt a választás előtti tevékenységet zárni kívánjuk. Ez tulajdonképpen előkészíti az önök később következő választási kampányát. Az elmúlt néhány év során önökkel együtt új kezdeményezéseket indítottunk el. Három éve megy a Osszuk meg Európát online, Share Europe online című kampány. Itten a bizottság is képviselteti magát és az a lényeg ennek, hogy megfelelő képzést is adjunk ahhoz, hogy a szociális médiákon keresztül eljussunk a polgárokhoz. Ez is egy sikertörténetnek mondható. Mári Csasáká és Morten Lokegárnak az ötlete volt, ők kezdték ezt el, és végül nagyon hatékonynak bizonyult. A második éve van az New Narrative for Europe programunk, ez kulturális, tudományos tehetségekkel foglalkozik. Barroso bizottsági elnök úr és jó magam is elkötelezettek vagyunk e projekt mellett. Azért is, mert támogatni szeretnénk a nem gazdasági Európát is, tehát a kulturális sokszínűség és a közös értékek Európáját. Ennek az eredménye majd az elkövetkezendő hónapokban kerül bemutatásra. Van egy másik kísérleti projektunk is, Promise of Europe, tehát Európa ígérete. Különböző európaiakat kérdeztünk meg az élet legkülönböző területeiről, akik megosztották velünk azt, hogy hogyan látják Európát és ezeket a nemzeti értékeléseket mutattuk be. Mi az, amit azonos módon látnak a polgárok, és mi az, amit különbözőképpen. Ezt a térképre is felvázoltuk. Ez tíz tagállamban folyó projekt van egy új úgynevezett corporate approach, közösségi megközelítés, ez nem csak bizottsági, hanem ez azt jelenti, hogy az intézményi területen is dolgozzunk, hogy egységes, azonos üzenetet továbbítsunk, nem pedig egymásnak ellentmondó üzeneteket. Ehhez komoly erőfeszítésekre van szükség, ez olyan, hogy jó, hogyha az ember a fától az erdőt azért látja. Ezen dolgoztunk, annak érdekében, hogy a kommunikációs tevékenységünknek jobb legyen a hatása. És az utolsó célegyenesben, májusban fogunk majd dolgozni az európai választásokért, és aláírtunk egy egyetértési nyilatkozatot, amiben az Európai Bizottság vállalja, hogy rendszeresen táv, tájékoztatja a parlamentet a, a tevékenységekről, a szakbizottságok pedig tájékoztatnak bennünket arról, hogy hogyan szeretnének ebben az Európa központi közvetlen információs kampányában részt venni. Az emberek, akik a Europe Direct-nél dolgoznak, azok külön ö, oktatást kaptak arra, hogy a választásokra hogyan készüljenek fel, és hogyan tudják segíteni a jelölteket. Én magam is aláírtam egy megállapodást két alelnökkel, ott már Karasszal és Potimáttal képviselőkkel, hogy az intézményi együttműködést megerősítsük, és közösen megfogalmaztunk egy levelet is a, a közös céljainkról, illetve a bizottsági képviseletről, és a parlament információs irodája is ennek részese. Ez mutatja, hogy valóban egy csapatként munkálkodunk. Önök nagyon jól ismerik az európai választásokat, és tudják, hogy minden választás helyi választás. Éppen ezért kell meghallgatnunk a helyi irodáinknak a véleményét is, ők azok, akik segíteni tudnak, hogy a dolgokat hogyan csináljuk. Gondolom, hogy dolgokat egész másképp kell alakítani Finnországban, mint Spanyolországban, és Luxemburgban megint más, mint Magyarországon. Meg kell hallgatnunk azoknak a véleményét, akik ismerik a terepet. És van egy másik projektünk, a Europe Around the Corner, tehát Európa az utca végén, ami segít végrehajtani, amit majd a tagállamokkal együtt fogunk végrehajtani, és egy online forrás lehetővé teszi, hogy egy egyszerű online csomagban jussanak el a különböző források. Tehát hogy mindenki pontosan tudhassa, hogy mi került finanszírozásra a helyi szinten európai pénzekből. Ez egy olyan projekt, amely közvetlen problémával foglalkozik, ugyanis az állampolgárok nagyon sokszor nem tudják, hogy mi mindent finanszírozott az Unió azon a területen, ahol ők élnek, laknak. Ez azért fontos, hogy amikor a képviselők elmennek a terepre, helyi szintre, akkor pontosan ez tudott legyen. Ajánljuk, vannak ajánlásai is a bizottságnak, hogy a különböző frakcióknak, pártoknak egy jelöltjük legyen, és hogy melyek azok a nemzeti pártok, amelyek részt vennek, ugye azról is a, próbáljuk segíteni, hogy mi az, amit a helyi pártoknak, mi az, amit az európai pártoknak kell lenne tenniük. Tavaly ígértünk a, egy kézikönyvet az állampolgárok jogairól is. Ez egy nagyon egyszerű eszköz, amivel azt kívánjuk elmagyarázni az állampolgároknak, hogy milyen jogaik vannak az európai polgár státuszukból adódóan. És ez nagyon fontos az európai választások előtt. Kedves kollégák, nem lett volna észre ide jönni anélkül, hogy e, elmondjam azt, hogy ez a szakbizottság valójában én úgy tekintem, hogy az én szakbizottságom az elmúlt 15 évben, mint biztos, én mindig e, külön kapcsolatot alakítottam a kulturális szakbizottsággal. Az elsődlegesen a kultúra, az oktatás volt a munkaterületem, majd később az információs társadalom és a médiák területével foglalkoztam, ma pedig a polgárok helyzete az megint csak ehhez a polgár, ehhez a szakbizottsághoz is tartozik. Az állampolgárság 15 évvel ezelőtt még csak egy elmélet volt a papíron. Azóta ez változott, az emberek egyre jobban látják és értik, hogy nem csak egy adott régiónak vagy egy nemzetnek az állampolgárai, hanem Európának is a polgárai ezt az európai szavazások nagyon világosá is tették. Az állampolgárok egyre jobban tudatában van annak, hogy ők európai polgárok. Valamikor nem tudják pontosan, hogy ez mit jelent, de mégiscsak tudják, hogy európai polgárok. Szeretnék emlékeztetni néhány mérföldkőre is, amikor 15 évvel ezelőtt elkezdtem a sport területén a munkámat. A sport, ez nem volt európai kompetencia. Aztán létrehoztuk a az Európai Oktatás Éve a Sport segítségével projektet, amivel segítettünk a finanszírozásban, mert a sportban ugye nem voltunk kompeten illetékesek, de az oktatásban igen, és így lépésről lépésre kialakítottuk azt az érzést, hogy igenis Európának tennie kell valamit a sport területén is együtt dolgoztunk az önök elnök asszonyával, Doris Pakkal, amikor ez a projekt folytatódott. Természetesen most a Lisszaboni szerződés értelmében Európa megszerezte ezt az illetékességet is a sportban, és a játékszabályok kicsit változtak, de úgy gondolom, hogy azért fontos megemlíteni az úttörő éveket, amikor mindenki csak törekedett erre, és emlékszem az első sportminiszteri ülés, amit szerveztünk, ott a bizottságnak még eh, helyesen volt, hogy részt vegyen azon a az ülésen, és akkor én oda mentem, és a miniszterek közé letettem egy széket, és ott voltam. Ez 15 évvel ezelőtt volt, történelmi idők voltak. Emlékszem, a kulturális területen Helga Truppellel dolgoztunk együtt az Erasmus Mundus programon, Háros Takulával, a testvérvárosi programban. Az Erasmus Mundus azóta kifejlődött, a saját gyerekeimen láttam, a 22 éves gyerekem, láttam, hogy hogyan működik az Erasmus Mundus múlt évben részt vettek a gyerekeim is az európai és amerikai egyetemek közötti kapcsolat alapján különböző tanulmányutakon. Ez működik, és ez csak mutatja, ugye, hogy a gyerekek, a csecsemők megnőnek és kifejlődnek. Nem is szükséges elmondanom, hogy mennyire fontosak ezek a testvérvárosi és egyéb kapcsolatok, az Erasmus is. Ezek kiállták az idők próbáját. A második mandátum idején, amikor az információs társadalom és a média tartozott az illetékességembe, akkor jogalkotással foglalkoztunk, a média szolgáltatási irányelvet akkor dolgoztuk ki. Ez volt az alapja az internetnek, a televízió fejlődésnek, a Media Mundus program, a kis testvére volt a médiaprogramnak. Gondolok itt tekintettel a Monterédi Egyezményre az állami támogatásról, ami az alapja lett a kulturális sokszínűség elismerésének. És ez mind a mai napig így van, még akkor is, hogyha kisebb változások voltak, és a hivatkozások is változtak a, a filmipar területén. Megmutattuk, hogy elkötelezettek vagyunk, az újságírás iránt is az Erasmusnak volt újságírási vetülete is, fontos a, a szabadságuk az új. És a harmadik mandátumom idején az önkéntes munkavállalás 2011-ben, az állampolgárok, vagy a polgárok éve, ez nagyon jól emlékszünk erre, mert 2014-ben 2013-14-ben alakult ez és az Európa az állampolgárokért programunk, illetve a 2020-ig menő most kerül, programunk most került elfogadásra a tanácsban, és most tudjuk elindítani. Tehát a 15 év alatt nagyon sok mindenen dolgoztunk együtt, és építkeztünk, szilárd alapokat tettünk le a jövő nemzedéke, erre majd tud építeni, és a közös házat fel tudják építeni támogattuk az európai kultúrát, médiákat, mindezt együtt végeztük, és úgy gondolom, hogy ez volt a legfontosabb. Nem arról volt szó, hogy egyik intézmény csinál valamit, a másik intézmény ugyancsak, hanem valóban összefogottan, egységesen igyekeztünk ezeket a programokat vinni. A, ezt köszönöm a múltbeli és a jelenlegi képviselőknek egyaránt, a munkatársaiknak, ez a bizottságban, és itt is úgy gondolom, hogy megérdemeltük, kiérdemeltük Európát. Köszönöm szépen, elnök Reding asszony. Nagyon jó, kitűnő áttekintést adott az imént, amely ben kisebb-nagyobb mértékben szinte valamennyien részt vettünk. Egyes tevékenységekben nagyobb mértékben, másoknak egyáltalán nem. Egy kicsit el kell gondolkodnunk azon, hogy hol lehet javítani az együttműködést az elkövetkezendő időszakban, de mindenek ellenére nagyon sok lehetőségünk volt arra, hogy találkozzunk a fiatalokkal, és megpróbált tudtunk segíteni, és ahol akartunk segíteni, ez sikerült is. Bizonyos célokat sikerült elérnünk, de az is igaz, hogy egyes célok mellett elmentünk, nem sikerült. Majd ezekről is beszélhetünk. Köszönöm szépen, Santiago! Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, Doris! És köszönöm a bizottsági alelnök asszonynak, hogy eljött ma hozzánk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a kampány, amelyet ön folytat a különböző városokban annak érdekében, hogy bemutassa a bizottság munkáját, illetve elősegítse a polgárok meggyőzését arról, hogy vegyenek részt a választásokon. Nagyon örülök, hogy Barcelonába is eljutott, hiszen én onnan jöttem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az ön jelenléte. Azt gondolom, hogy mindenképpen azt kell érvényesítenünk a választások során, hogy európai témákról beszéljünk, ne feltétlenül például arról, ami előfordulhat Barcelona esetében, hogy a függetlenségről szóljanak. Úgy gondolom, hogy ön az Európai Bizottság alelnökeként nagy hangsúlyt fektethetne arra, hogy inkább az európai témákról essen szó annak érdekében, hogy ez az európai választásokat ne saját érdekekre használhassák fel a politikai erők, és olyan témákra, amelyek nem európai témák. Ezen kívül szerettem volna azért is köszönetet mondani önnek, mert én új képviselő vagyok, ha mondhatom így, ebben a ciklusban érkeztem ide, és nem dolgoztam együtt önnel a korábbi ciklusban. Tehát gondolom, hogy nagyon sok témában sikerült előrelépéseket elérnünk, mint például a sport területén. Én magam egy kicsit jobban elmélyültem ebben a témában, ugyanis én voltam a jelentéstevője a sport témájában született első jelentésünknek, illetve egy második jelentés is készült erről, ahogyan helyesbített az imént az elnök asszony. meg lehet korábbiakban itt a szakbizottságban, illetve a parlament keretében a sport témája nem volt annyira központi téma, és ezért is köszönöm, hogy Doris Pákkal együtt ön is nagyon sokat segített ebben. Köszönöm szépen, elnézést szeretnék kérni, és Santiago az első jelentést én jegyeztem, és azt követeltem benne, amit aztán a Lisszaboni szerződés be is teljesített. A sport évét követeltem, mire Reding azt, hogy azt mondta, hogy hát ez így nem lehet betenni, hanem mondjuk az, hogy a sport általi nevelés éve legyen. Nevetséges, átértük, de végül is elértük. Aztán a Lisszaboni szerződésbe be is került a sport, de hát a te elkötelezettséged az elmúlt öt évben, az tényleg fantasztikus volt. Most pedig Piotr kollega kapszót. Tessék. Również podziękować e, pani komisarz Reding za, za tą aktywność. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az elkötelezettségét az európai polgárok és a polgárság ügye mellett. Ugyanakkor szembe kell néznünk az euroszkepticizmus egyre inkább aggasztó jelenségével, és ez um, roppant um, bizonytalanná teszi a választások eredményét. Szóval, biztos asszony, következőt szeretném kérdezni öntől. Hogyan lehet átalakítani azt a munkát, amelyet ön végzett, és amelyet mi végeztünk, az állampolgárok érdekében, az Erasmus vagy a sportügyének támogatása érdekében 5 millió embert érintett legalább. Hogyan tudjuk ezt a munkát lefordítani, munka eredményeit megmutatni az egyszerű állampolgár számára? Hogyan tudjuk tehát az Európai Bizottságnál elvégzett és a parlament keretén belül elvégzett munkát megértetni az állampolgárokkal? Hiszen közös a felelősségünk. Az Európai Parlament, a bizottság, a tanácsok és a tanács közösen dolgoznak, miközben a tanács valóban a nemzetállami kormányok képviselőit képviseli. A legnagyobb probléma az lesz, hogy <clears throat> nagyon alacsony a választási részvétel. Litvániában, Lengyelországban botrányosan alacsony volt a részvétel, 20 százalék. Hogyan lehet tehát arra biztatni a tanácsot, hogy az egyes tagállamok szintjén mindent megtegyen annak érdekében, hogy nagyobb legyen a választási részvétel, és jobban megértsék az állampolgárok, hogy igenis őket is érinti az Európai Unió, nekik is konkrét kézzelfogható hasznuk van ebből. És, biztos asszony, úgy gondolom, hogy még valamilyen nyomást is gyakorolhatna. Köszönöm szépen, Hannó Takula kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a nagyszerű bemutatót a bizottság alelnökétől. Amikor az Európai Bizottság információs politikájáról gondolkozunk, akkor látni kell azt is, hogy Finnországban hogy Finnországban is arra van szükség, hogy világos átlátható legyen az információ, talán kevesebb információt adjunk át, de ezt hatékonyabban juttassuk el a célhez, az állampolgárokhoz. Sérthető is legyen. Sajnos aztán, ahogyan a médiumok ezt az információt feldolgozzák, soha nem egyértelmű, soha nem annyira világos, még ha az Európai Bizottság világosan kommunikál is. Ugyanakkor vannak sikertörténetek, például az Erasmus, aztán a sportprogramok, vagy az Állampolgárok Európája, a Kreatíve Európa program, ezek olyan programok, amelyek igazi hozzáadott értéket adtak az európai állampolgárok, az európai fiatalok életéhez, értékkel járultak tehát hozzá. Ezért valóban helyes volna ezeket a szakpolitikákat kihangsúlyozni, hiszen közelegnek a választások, és a médiumok sajnos inkább csak a a hibákra, a tévedésekre koncentrálnak szívesen, a botrány beszámoló sikeresebb a médiumokban. Egy-két siker már túlon túl ön magától értetődővé vált, nem értékeljük ezt már kellőképpen, éppen ezért igenis álljunk ki büszkén, és mutassuk meg, mire lehetünk büszkék, mit értünk el. Vendégeink vannak itt Ausztráliából, és azt hiszem, hogy ez is egy másfajta sikert mutat, hiszen franciául, angolul, spanyolul, lengyelről lehet itt felszólalni. Én meg most egy fura nyelven, a finn nyelven szólalok föl, egyszerűen azért, amely nagyon nehéz nyelv, azt mondják, egy örökké valóság alatt se lehet rendesen megtanulni, persze azoknak, akik nem finnek. Itt az Európai Unióban, kedves vendégek, azt is láthatják, hogy sikerült nem csak a egyes határokat, hanem a nyelvi határokat is átlépni, és a különbségeket eh, megmutatni. Markus Kuria, köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm, biztos asszony. Meg szeretném köszönni, hogy eljött, hogy találkozunk, és úgy gondolom, hogy a találkozók nagyon fontosak, annak érdekében, hogy esetleg a kritikusabb kérdéseket is ki tudjuk hangsúlyozni, hiszen a sikerekben, amelyeket ez alatt, a ciklus alatt elértünk, egyetértünk. Ön, alelnökasszony, az európai állampolgárok és az állampolgári gondolat fontosságáról beszélt, hiszen ez a portfóliói úgymond ezzel is foglalkozik, de hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat az európai tagállamokban. Illetve megnézzük a politikai helyzetet, azt kell, hogy mondjam, hogy az európai állampolgárságról szóló beszéd nem volt elég hatékony, és nem sikerült meggyökeresztetni az egyes tagállamokban az európai közös állampolgári gondolatot. Gondolok például az önkéntesség európai évére, amely egy nagyszerű eszköz az önkéntesség, hiszen ez aktivizálja az állampolgárokat. De hát felmerül, hogy 2011-től az önkéntes szervezetek és az állampolgárok valóban megtapasztalták-e, hogy az Európai Unió ezen az, ezt a területet eh, helyzetbe akarja hozni, lendületet akar neki adni nem csak a kommunikáció kell ehhez, hanem valóban olyan tevőleges fellépés, amely egy igazi élő kapcsolatot alakít ki az intézmények és az állampolgárok között. A több éves pénzügyi keretről is eszmét cseréltünk, pedig hosszan, már pedig az állampolgároknál azt látjuk, az csapódik le, hogy a saját forrásainkat akarjuk növelni, miközben valójában csökkentek a saját források. A következő 7 éves időszakban kevesebb pénzeszköz áll rendelkezésünkre. Ez azért kellemetlen, azért kínos, mert meg kell magyaráznunk az állampolgároknak, hogy egyrészt azt akarjuk, hogy jobban vegyenek részt a folyamatokban, erősödjön meg az állampolgári gondolat, a közös európai állampolgári gondolat, mi meg közben ö, csökkentjük a, ezt a célt szolgáló költségvetést. Kíváncsi volnék, hogy mit gondol erről az ellentmondásról, illetve hogy milyen választ adhatunk az állampolgároknak, akikkel nap mint nap találkozunk a választási kampány során, és eh, persze az értelmiségnek is kell valamit mondani, milyen jó érveket tud felhozni alelnök asszony. Köszönöm. Matula úr. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Și avea... Köszönöm szépen. Több kérdésem van, de csak egyet, egyet szeretnék most föltenni konkrétan. Arra volnék kíváncsi, hogy közép és hosszú távon hogyan látja a dolgok jövőjét. Hogyan látja tehát az internet jövőjét? Ön a bizottság alelnöke, előtte pedig kulturális és ö, ö, oktatási biztos volt. És kérdezem, hogy hogyan látja az internet rövid és középtávú jövőjét? Elsősorban az információs és kommunikációs politikára gondolok, de arra is gondolok, hogy a oktatási és kulturális szakbizottság mit tehet. Miért teszem fel ezt a kérdést? Azért, mert az internet az elmúlt évek legnagyobb változását hozta az állampolgárok életében. Olyan országból jövök én, Romániából, amely nagyon sok problémával is néz szemben, de ami az internetet érinti, hatalmas előrelépést értünk el. Azért mondhatom ezt, azért számolhatok be, be erről, mert a Net Index jelentésben az internethez való hozzáférés és az internet sávszélessége statisztikában a harmadik helyen vagyunk, és Temesvár városa a világ első helyén van, és a világ első tíz városa közül öt román város, mondom, az internethez való hozzáférés statisztikájában. Ez technikai előfeltétele annak, hogy az interneten lévő információkhoz mindenki jobban hozzáférjen. Persze tudjuk, a kockázatokat is ismerjük, azokat a kockázatokat, amelyek a hamis, vagy lázító, vagy félrevezető információk terjedéséből számolnak, származnak, de kérdezem, hogy hogyan látja ön az internetet kulturális szempontból, de jogi szempontból is, hiszen az ön hatáskörre mindez. Köszönöm szépen. Még két felszólalás Helga Trüppel. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék visszatérni azokra a kérdésekre, amelyek a költségvetés elosztásra vonatkoznak a kommunikációs politika tekintetében. Azt gondolom, hogy amikor a kommunikációs politikáról beszélünk, és ön is kiemelte, hogy mennyire fontos ez, 19%-unk van a 19%-os csökkenést tapasztalhattunk az eredeti programhoz képest, és az Euró, polgárok Európájánál pedig 23%-os csökkentést tapasztalhattunk. Ezért azt szeretném tudni, hogy ön vajon ezt a helyzetet hogyan értékeli, tehát a költségvetés csökkentésről mit gondol? Köszönöm. Jean-Marie Cavada. És végezetül Jean-Marie Cavada. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is üdvözölni. Nagyon nagy odafigyeléssel és Tisztelettel üdvözlöm Vivian Redding asszonyt. Kedves Vivian, ha megengedi, akkor elmondanám, hogy olyan országból, szár, országokból származunk, amelyeket nagyon ö, megviselt a történelem, ön is elnök úr is van, elnök asszony is vannak más országok is, akik érintettek. Ha megnézzük, hogy Európa milyen pozitívumot tehát annak érdekében, hogy a tagállamokat kisegítse a nehézségekből, akkor jelentős összegről van szó, akkor is, hogyha nagyon különböző szintű volt ez a fellépés, és nagyon elaprózódott. Segített megmenteni az európai közös pénzt, hogyha sokkal nehezebb helyzetben lennénk, mint volt az 1929-es válság, ha ezt nem tettük volna. De vannak olyan részletkérdések is, amik tulajdonképpen nem igazán ide tartoznak, tartoznak, és amik egy kicsit elbátortalanítják az állampolgárokat. Ami nekem egy kicsit félelmet okoz, hogy mindaz a segítség, amit Európa adott a tagállamoknak, ez nem igazán került megértésre a polgárok részéről, és a az igazi működését sem igazán értették meg, és a globalizációban, hogy ez mekkora védelmet jelent. Ön egy Pierre Wernerrel kezdődött Európa építése, majd Gaston Ton közös barátunk, majd Jean-Claude Juncker, és még néhány mások is, és hát önt is ide kell számítanunk. Tehát mindezek a tevékenységek ugyanakkor a közvéleményt eltávolították pontosan egy olyan területen, ami a legfontosabb az új generációnak, és valószínűleg ez így is lesz még a jövőben is. Franciaországban körülbelül csak minden negyedik állampolgár hajlandó elmenni, mert az én hazámban nem volt meg az a bátorság, hogy kötelező szavazást rendeljenek el, mint ahogy ezt egyes országok megtették. Tehát nagyon nagy a törés az európai eredmények között, és a között, ahogy ezen eredményeket az állampolgárok látják. Nem szeretném alábecsülni az ön kötelezettségvállalását, nagyon sokszor felismerte magamat, magamban azokat az erőfeszítéseket, ön nem kímélte saját magát, de valahogy nem jön be az eredménye, nem kapjuk meg azt az elismerést, amit Európa építkezése elért. Nagyon veszélyes kanyarban vagyunk, és nem szeretnék senkinek sem leckét adni, figyelembe véve, hogy én mely országból származom. Ott vannak az Európa ellenesek, akik demokratikusnak kiáltják ki magukat, ugyanakkor erőszakos politikákat folytanak, és nem a demokráciának a fontosságát hangsúlyozzák, hanem azt, hogy hatalommal kell élni. Az intézmények kicsit meghaladásra kerültek, túlzottan sok az európai biztos ahhoz, hogy tényleges hatalmat tudjanak gyakorolni, nincs elegendő európai hatalom a tanácson belül. Az egy olyan értéke, értekezlet, ahol mindenki saját hazájának próbál valami kis eredményt kiszakítani, de hogyan tudnánk elérni olyan nagy ö, kaliberű európai vezetőket találni, akik amikor hazamenek Európát, hazamennek a saját hazájukba, akkor Európát nem arra használják fel, hogy saját helyzetüket építkessék, illetve védjék. Ez katasztrofális. Két olyan mandátum van, ahol nagyon szoros vagy hasonló területeken dolgozott ön, és e tekintetben például nem mondhatjuk azt, hogy ami Franciaországban történik, az ö, siker lenne, és hát a, Fran- a Magyarországon ami történik, az pedig elképesztő, és itt le, abba is hagyom. Mit tehetünk annak érdekében, hogy Európa Európa, ami a civilizációknak a terve volt szemben az embertelenséggel, amit ugye 60 év alatt háromszor előidéződött, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a globalizációban egy új modernitást érjünk el, amire igazán szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm, Jean-Marie. Hab auch noch ein paar Bemerkungen. Soll ich die noch an? Nekem is van egy-két észrevételem, elmondhatom? Hát akkor neki durálkodom. Először is üdvözlöm, hogy létrejött az Europe Direct, amely jó munkát végez. Pártatlan, segít, az embereken múlik, akik itt dolgoznak, de tudom, hogy kiképzik őket, és hogy a választásokkal, választásokkal is felkészítik őket. Tehát nagyon hálás vagyok azért például, hogy Zárbőkenben, az én hazámban, az én szülővárosomban az Európ Dérak nagyon jó munkát végez. Az állampolgári jogok kézikönyve is segítség számunkra. Még nagyobb segítség volna, hogyha több nyelvre lefordítanák, és hogyha tudhatnánk, hogy hol lehet ezt megkapni. Na, az volna a nagy segítség. Mit ér az, hogyha Lengyelországba megyek, és nem minden angol beszél, nem minden lengyel beszél angolul, mint hogy nem minden német beszél angolul, De éppen ezért helyes volna, hogyha minden hivatalos nyelvre lefordítanak ezt a kiadványt. Harmadsorban. A European Round the Corner jó gondolatnak tűnik, hiszen ez segít a helyben dolgozó kollégáknak, hogy az Európai Unió mit támogatott. Gyakran ezt nem tudjuk. Érdemes tehát volna tehát összegyűjteni azt, hogy mit támogatott az Európai Unió, és ezt a kollégák kapják meg ezt az információt. Nem tudom, hol lehetne ezt megkapni. Nem volna rossz, hogyha írásban is kaphatnák öntől valamit arról, hogy honnan lehet lehívni ezeket az információkat. Tehát meg letöltjük az információt, csak honnan, az a kérdés. Azután van még egy kérdésem. A New narrative, amelyről beszélt, ez Lokegárt kollega gondolata volt, aki a Kulturális Szakbizottságtól függetlenül vetette ezt fel, és bevitte a bizottságba, és Barózó elnök úr, és ön is, ő, meg Vasziliu biztos örömmel integrálták ezt, ám a New Narrative a filozófusok és a művészeken kívül senkire se terjed ki, de hát ez rendben van, de hát itt nem költ képviselőkre talál az ember, hanem legfeljebb Lokegárd úrra, vagy Doris Pakra egyéni képviselőként, de hát nem az egész Európai Parlamentre. Úgy gondolom, hogy ez az agytöröszt, ez a think tank lehetőséget kellene, hogy kínáljon arra, hogy az emberek többet találkozzanak egymással. Berlinben március 1-én lesz a záró rendezvény, és nem tudom, hogy rajtam és Lokegárt kollégán kívül bárkit meghívtak, -e, meghívtak volna, vagy sem. Úgy gondolom, hogy ez nem jó. Hogyha azt mondjuk, hogy művészekkel és gondolkozókkal szeretnénk találkozni, és tényleg ők okosak, elgondolkoznak, akkor biztosítani kellene a kollégáknak, hogy elmehessenek. Még egyszer mondom, március 1-én Berlinben a New narratív záró szimpóziumot tartják, és hogyha el akarnak jönni, akkor biztosítani fogom, hogy önöket is meghívják. Úgy gondolom, hogy ez így helyes, így kell, hogy legyen. Még két további észrevételem van. Egyrészt szomorúak vagyunk. Azért vagyunk szomorúak, mert az ön hivatali idejében egy-két dolog el is tűnt a programból. Eleinte, mint hogy Ön is a régmúltban kezdte el mondandóját, én is a régmúltban kezdtem a mondandómat. A Federation de, Maison, de la Maison de l'Europe pot az Európai Bizottság tönkretette, ez egy államcsíny volt, nem tudok mást mondani erre. Tehát az Európai Házak Szövetségét szétverni bűn volt. Aztán az Euron az Euronetet, a rádióhálózatot csak nagy nehezen tudtuk fenntartani. Még megvan, de hát a parlament tevőleges segítsége nélkül nem biztosítottak volna támogatást az Európai Rádiónak. Harmadsorban már megszűnt a diary, amelyre pedig óriási igény volna. Ezt sem támogatja a bizottság. a tanárok nap mint nap fordulnak hozzám, mi van a diary mi van a naplóval kérdezgetik, de ez már nincs. Végezetül az Europress is megszűnt. Pedig az Europress lehetőséget kínálta arra számunkra, hogy elolvassuk, hogy a 28 tagállam legfontosabb sajtóorgánumaiban mit írnak egy bizonyos témáról és így megértettük, hogy az egyes témákat más-más országokban hogyan világítják meg, és így jobban tudtuk érteni ezt is, hogy mások hogyan gondolkoznak és miért. Azért kell sajnos ezeket a kérdéseket felvetnem, mert nap mint nap kapunk még hívásokat, hogy mi van az Európresszel, mi van a Dáerővel, a naplóval és gyakran tényleg eh, Kolumbusz tojását akarják újra kitalálni, akkor, amikor ez a, már valami bevált dolog működött, gyakran az az érzésem, az a benyomásom, hogy a bevált jó eh, programokat azért nem folytatják, hogy valami újat lehessen kitalálni. A kollégák túl diplomatikusak, túl barátságosak voltak, de én, mint szakbizottsági elnök, nem tettem meg, hogy ezekről a kérdésekről ne beszéljek. Sok mindent üdvözöltünk, de van egy-két olyan hiányosság, amelyet ma is, még ma is megszenvedünk. Kérem, hogy ezzel kapcsolatos tisztázó megjegyzéseket tegyem. Senki se jelentkezett. Bocsánat, Dobrovka asszony, aki Dubrovnikból jön, jelentkezett. Parancsoljunk. Lehet. Talán nem feltétlenül Redink asszony körébe tartozik, de egy téma nagyon foglalkoztatna, ez pedig a kultúra európai fővárosa téma. Talán Reding asszony erről egy kicsit többet tud, mert egyszer már egy kérdést feltettem ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy a két társjogalkotó, a tanács és a bizottság között konfliktus van. Problémia. Ezt már tisztázták, minden megoldódott, és ez tényleg nem Redding asszony feladata, hiszen már nem felel a kultúráért, hanem Vasilia asszú asszony öm, öm, hoz tartozik ez, és ezt most már a trialógusba került, nincs probléma, mindent megoldunk. Köszönöm. A lot of, uh... Nagyon sok kérdés hangzott el. Igyekszem az elhangzás sorrendjében foglalkozni ezekkel. A polgárokkal folytatott párbeszéd Barcelonában nyilván nagyon nehéz lesz, egy kicsit más is lesz, mint a többi. Számos, nehéz párbeszéden voltam már, párbeszédbe bocsatkoztam már a polgárokkal. Rendszerint, amikor délre utazom, jártam már Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, több száz fiatallal beszéltem, szemtől szembe találkoztam velük, ugyanis a polgárokkal folytatott párbeszédnek az a lényege, hogy nem beszédeket mondunk el, hanem kérdéseket tehetünk fel egymásnak, válaszokat hatunk. És elmondhatom, hogy időnként nagyon Heves viták alakulnak ki, például Szófiában négy órán keresztül álltak sorba az emberek, hogy beérhessenek, bejuthassanak és az első politikus, akivel beszélhettek, az a köztársasági elnök volt, és én, és kiabálni kezdtek az emberek. Azért, mert egyszerűen nincs lehetőségük arra Bulgáriában, hogy találkozzanak a politikusokkal, beszélgessenek velük, eszmét cseréljenek, és elmondhatom, hogy azóta igyekeznek sokkal több ilyen párbeszéd lehetőséget adni Bulgária szerte. A nemzeti politikusok szerepe és fontossá válik, de azt mondják az emberek teljes joggal, hogy miért egy európai képviselőnek, politikusnak kell idejönnie, egy biztosnak ahhoz, hogy beszélhessünk vele. Hát miért nem a nemzeti politikusaink jönnek ide? megmondom őszintén, nagyon-nagyon sokat tanultam ezekből a beszélgetésekből. Az egyik az, amit egyébként mindenhol tapasztaltam, mert nyilván minden beszélgetés más, volt egy Londonban, ami inkább a mozgásszabadságról szólt, a polgárok szabad mozgásáról az Európai Unión belül. Aztán Görögországban főként arról beszéltünk, hogy vajon látjuk-e már a fényt az alagút végén, fennmarad-e az ország, hogyan segítenek nekünk? Ezt kérdezték tőlem az emberek. Aztán Németországban főként a polgárok jogairól kérdeztek, annak sokszínűségéről, de volt egy közös elem. Nem volt olyan beszélgetés, ahol az emberek azt mondták, ahol azt mondták volna a polgárok, hogy ezt ne csináljátok, azt ne csináljátok, mert most már túl sok Európa van itt nekünk. Mert, és engem ez meglepett egyébként, mert a médiában mindig erről olvasunk, ezzel szemben az emberekben ez még nem csapódott le. Számos alkalommal el kellett magyaráznom az adott polgároknak, hogy miért nem tehetek valamit meg, amire kértek, mert hogy a szerződésben ez nem szerepel. Erre rávágták, hogy akkor változtassátok meg a szerződést, és oldjátok meg a problémámat. De általánosságban a polgárok azt kérik tőlünk, hogy oldjuk meg a problémáikat, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy most milyen az intézményi berendezkedésünk látnak ott egy embert, és arra az emberre szeretnék rábízni azt a feladatot, hogy oldják meg a problémájukat. A második nagy tanulság, és ez az európai választások szempontjából is nagyon fontos, az emberek, talán Luxemburg kivételével egyébként, az embereknek gyakorlatilag fogalmuk nincs, hogy ki az európai parlamenti képviselőjük, fogalmuk nincs, hogy kik ezek a képviselők, fogalmuk nincs, hogy a parlament mit csinál, és fogalmok nincs, hogy az Európai Parlamentnek milyen hatalma, milyen hatáskörei vannak. Minden egyes beszélgetés során legalább 15-20 percbe telt, amíg elmagyaráztam a polgároknak, hogy miért van az Európai Parlamentnek nagy hatalma, amely társjogalkotó és olyan jogszabályokról dönt, amelyeket a nemzetállamokban aztán végrehajtanak. Az embereknek erről fogalmuk nincs. És ezt azért mondom, mert ez a választási kampányok során is nagyon fontossá válik, olyan emberekkel találhatják önök szembe magukat, akiknek gőzük nincs az Európai Parlamentről. Az emberek azért nem mennek el szavazni, mert nem tudják, hogy miért kell elmenniük szavazni. Nem tudják, hogy az Európai Parlament mit csinál, hogy az Európai Parlamentnek milyen hatásköre van, hogy hogyan tudja megváltoztatni az életüket. Tehát ez volt az üzenet, talán Luxemburg kivételével. A luxemburgiak voltak az egyetlenek, akik tudták, hogy mi az Európai Parlament. Azért is, mert a luxemburgi média nagyon sokat ír arról, hogy az európai parlamenti képviselőik Brüsszelben, Strasbourgban mit tesznek. Az euroszkepticizmusról szerintem már beszéltünk. Ez főként abból fakad, hogy a nemzeti politikusok soha nem magyarázzák el, hogy miből áll Európa. Például próbáljunk meg egyszer csak kapcsolgatni a tévécsatornák között mondjuk egy brüsszeli miniszteri találkozó után nézzük meg a különböző a tévéhíradót, mit mondanak arról, amit az adott miniszter vagy miniszterelnök mit tett Brüsszelben. Illetve, hogy mit magyaráz, hogy magyarázza ezt el a miniszter vagy a miniszterelnök. Általában az történik, hogy elmondjuk, hogy igen, én Brüsszelben jártam, és győztem. Mindig győztek. A mi politikusaink, tehát a többiek veszítettek, és nagyon sikeresek voltak, mert mindenkit félrelöktek. Nincs olyan miniszter vagy miniszterelnök, aki azt mondta volna, hogy igen, ezekről és ezekről a problémákról beszéltünk, sok szövetségesre találtam, és együtt a szövetségeseinkkel sikerült ezt érvényesítenünk. Ezt az üzenetet egyetlen nyelven sem hallhatjuk Európa szerte. Ez nagy probléma, mert hogyan lehetne, hogy egyszer csak Európa hirtelen fontossá váljon, kreatívvá váljon, tegyen a polgáraiért, amikor az az Európa, amit a saját politikusaik továbbítanak számokra, mindig egy olyan Európa, amelyet le kell állítani, amivel szembe kell szállni. Ez nagyon nehéz helyzet. Azt is kérdezte tőlem valaki, hogy hogyan működünk együtt a különböző intézményekkel, Elmondhatom, hogy az együttműködés a bizottság és az Európai Parlament között nagyon gyakran a bizottság és a parlament irodái például közös helyszíneken közös tevékenységeket tartanak. Ez nagyon jól működik. A legtöbb helyen ezt elmondhatom, de ahol nem működik annyira jól, az az, amikor a kormányokkal kell együttműködni. Vannak irányítási partnerségeink, papíron léteznek közös kommunikációs projekteink, papíron. De ha valakit érdekel esetleg, elhoztam, hogy a kommunikációs projektekben milyen tevékenység folyik tudhatják, hogy legalábbis jó lenne, ha tudnák, hogy kettő darab tagállam van, amely befizette a pénzt, hogy ez a projekt fennmaradhasson. Belgium és Ausztria. Ez a két ország. Két vagy három olyan ország van, amely szimbolikus hozzájárulást ad ehhez a projekthez. Nem szeretnék, több információt adni erről, de igazi probléma, valódi probléma merült fel a tagállamokkal való együttműködésben. A valóságban, én most nem elméletre gondolok, hanem a valóságban nem működik ez a partnerség. Úgyhogy ezzel nem vagyok túlzottan elégedett, de ez a helyzet hogy egyszerű nyelvezetet használjunk a polgárokkal. A Europe Direct például erre minden évben, ezzel kapcsolatban minden évben egy millió eurót, egy millió kérdést kap. Nagyon egyszerű nyelvezeten válasz, válaszolja meg ezeket a kérdéseket. A Europe Direct irodákban az embereket kimondottan arra képezték ki, hogy részt vegyenek a választási kampány előkészületeiben is, ugyanis a nehéz kérdéseket jól meg tudják válaszolni, és tudják, hogy kihez kell fordulni. A Europe Around the Corner programmal kapcsolatban a parlament természetesen megkapja a megfelelő információkat, illetve a jogokra vonatkozó kézikönyv is hamarosan megjelenik, és ez is egy olyan kézikönyv lesz, ami nem politikai szövegezésű, hanem nagyon egyszerű, nagyon világos, és így módon a polgároknak nagyon egyértelműen el lehet magyarázni, hogy milyen jogaik vannak. Tehát erre törekedtünk. Ami pedig a negatív média kampányokat illeti, aki ismeri az újságírást, azt tudja nagyon jól, hogy a jó hír az nem hír. Úgyhogy a rossz híreket szokták kihasználni, és ha önök parlamenti képviselőként valamilyen rossz hírt rossz hírt továbbítanak, vagy valamilyen rossz, negatív dolog történt, önökkel biztosan ott lesznek a hírekben. Hétfőn Londonban jártam, a polgárokkal folytatott beszélgetés során gondolhatják, hogy milyen pokoli nehéz volt. Amikor ott voltam ezen a beszélgetésen, ellopták a bőröndömet. Mit gondolnak? A médiában mi jelent meg rólam? Arról, hogy nehéz volt a párbeszéd? Ahhoz, hogy veszekedtünk, vitatkoztunk? Nem. Erről szó nem esett, csak a bőröndömről írtak. Illetve, hogy milyen fülbevalók voltak benne. Tehát, hogy mit loptak el tőlem. Az igenis hír volt. Ez a valóság, ez az igazság. uh, what citizens... Látni kell tehát azt is, hogy mit jelent az állampolgárság, az európai állampolgárság. Hát ez nem könnyű ezt meghatározni, hiszen az Euróbarométer felmérés azt mutatja, hogy az állampolgárok négy ötöde, persze az egyes tagállamokban más-más a helyzet, de átlagban az állampolgárok tudják, hogy európaiak, európainak érzik magukat, de csak egyharmaduk érti, tudja, hogy mit is jelenten az európai állampolgárság. Több információra van a szükségük, de nem tudják, hol lehet ezt megszerezni. Még hogyha egy szórólapot, egy szóróanyagot is adunk a kezükbe, hogy hol lehet lehívni az információkat, ezt az emberek nem használják. Ez a nagy probléma, és úgy gondolom, hogy a választási kampány nagyon is sikeres lehet a tekintetben, hogy informálja az embereket, hogy hol juthatnak hozzá az információkhoz. Ugye a különböző évek, amelyeket megszerveztünk, az önkéntesség éve, a állampolgárság éve segítettek abban, hogy az üzeneteinket átadjuk, közvetítsük, De hát minden rendezvényel, minden szóróanyaggal az állampolgároknak csak egy kis részét tudjuk elérni, eleve azokat, akik mégiscsak kíváncsiak, érdeklődők. Az internet nagyszerű eszköz, mert ezzel jobban terjeszthetjük az információkat. Például egy állampolgári párbeszédben, de mondjuk 500 ember vesz részt. Ennyien vannak a teremben. De több ezer ember weben, webstreamingen nézi ezt az eseményt. És a Twitteren és a Facebookon is sokan követik az eseményt. Tehát a szociális média is jobban segítenek nekünk, tehát a szociális média jobban segítenek nekünk abban, hogy elérjük az embereket. A internet chat fórumukon is sok embert el lehet érni, mint akkor, amikor csak személyesen találkozunk az emberekkel. Az internet világa segíthet tehát abban, hogy több emberhez és hatékonyabban juttassuk el az információt, de ez persze problémával is jár. Ha jól tudom, ez volt az a szakbizottság, amely illetékes volt a biztonságosabb internet ről készülő jelentésért, Valóban az internetben rejlik veszély is, és fontos, hogy a szülők nyomon kövessék, hogy gyermekeik mihez férnek hozzá, és mihez nem. A parlament az adatvédelem területén is fontos szerepet játszott, hiszen nyomatékkel szállt síkra az új szabályok végrehajtása érdekében, melyek jobban szabályozzák az internet világát, de a tanács még mindig nem zárta le a vitát, még mindig nem tudott politikai döntést hozni a e kérdésben. Persze, hogyha három intézmény nem működik szorosan együtt, akkor problémák, hiányosságok is jelentkeznek. Gyakran azt látjuk, hogy a bizottság és a parlament kitűnően együttműködik, és bizony gyakran a tanács éppen a tanács az, amelynek pacsoraiban, ülésoraiban nem jön létre az egyesség. Én magam is sajnálom, hogy a költségvetés nem magasabb, mint a jelenlegi. Az általam elkészített javaslatot a tagállamok és az Európai Parlament eh, megnyírbálták. Hát ezt el kell fogadnunk. Az Európai Állampolgársági Program mínusz 15%, százalék közösségi fellépések mínusz 11%, a kommunikációs eh, költségvetés mínusz 19, Europe for Citizens mínusz 23 százalék. Hát ez a valóság, ezzel kell most együtt élnünk, és a lehető legjobban kell felhasználnunk a pénzeszközöket, koncentrálnunk kell a meglévő projektekre, például a fiatalokat megszólító projektekre. Ezek a meg, költségvetés megszorítások túl mérehatóak ahhoz, hogy csak itt-ott egy picikét megnyírbáljuk a kiadásokat, nem sajnos vertikálisan kellett a projekteket karcsúsítani annak érdekében, hogy a többi projekt életképes maradjon még. A konkrét kérdéseket nézem még. A Europe Directre válaszoltam, a kézikönyv kérdésére válaszoltam, Europe Around the Corner. Ez az információ online elérhető lesz, és eljuttatom önöknek azt a linket, amelyet azután minden parlamenti képviselőnek eljuttathatnak. A New Narrative konferencia, illetve mozgalom nem egy nyílt párbeszédeként jött létre, hanem az elképzelés az volt, hogy tudósok, filozófusok, gondolkodók, művészek dolgozzanak együtt, és készítsenek előjavaslatokat. Ez volt az elképzelés. Ám amikor a saját elképzeléseiket előterjesztik, akkor ezeket az elképzeléseket, ötleteket terjesszük. Általában az állampolgároknak ezt a csoportját nem kérik meg, hogy hallassa hangját, és nagyon örülnek most, hogy meghallgattuk, hogy mit gondolnak, és nagy kíváncsisággal várom, hogy március 1-én milyen dokumentummal, közlen, közleménnyel rukkolnak elő, amelyet remélhetőleg a mi munkánkban is jól tudunk majd használni. Beszéltünk már többször a Euronet kérdéséről is. Megőriztük a Euronetet, de ugyanakkor csak egy éves, a költségvetés módosítása csak egy éves működést biztosít a Euronet számára. Egy évet hozzá tudtunk még tenni a Euronet működéséhez. Tehát látnunk kell, hogy kevesebb pénzzel hogyan tudjuk azon rendszerek működtetését biztosítani, amelyek nagyon költségesek. A nekünk átutalt pénzt a Euronetbe fektettük be, és ezért ez még működhet tovább. A naplóról, a diaryről e, már többször beszéltünk. a kollégám, a kollégám az, aki felel a Európa napló vagy a Europe Diary ügyéért. Ennek most egyébként már van egy online verzi, verziója. A ideigi, az idei iskolai velején jelent ez meg a neten, és ez nagyon jól működött. 2008-ban egy évre hoztuk létre, ezt négyszer újítottuk meg, és ez a leghosszabb megújíthatósági idő, és ezért 2013 év végén kifutott ez a program. Ezt a programot nem folytathatjuk, de egy hasonló programot folytathatnánk egy közbeszerzési kiírással, amelyen mindenki pályázhatna, mindenki benyújthatná a javaslatát. Ám nincs pénzünk, ezért nem tendereztettük meg ezt az új projektet, hiszen még a régit, a régi és még futó projekteket sem könnyen tudjuk életben tartani. A parlament mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a finanszírozás ne örökkévaló legyen. Az európai finanszírozás célja az, hogy egy projekt talpra álljon, útra induljon, és utána a projektek magánpénzből fussanak tovább. Ez az elképzelés. Például a Pressi Europe-nál Elindítottuk ezt, lábra állítottuk ezt a kezdeményezést, és hogyha ez egy ilyen csodálatos projekt, akkor működnie kellene saját maga erejéből, miután ilyen jelentős támogatást kapott ilyen hosszú éveken keresztül. Ezek volnának a válaszaim a kérdésekre. Remélem, hogy az önök nagyon fontos szakbizottsága Ugye Zsambari Kabada nagyon pontosan mondta, nem csak a gazdaság Európája vagyunk, meg az euró és a pénz Európája vagyunk, hanem az ideák, az értékek és az állampolgárok Európája is vagyunk. És ebben, ezen a területen, ebben az önök szakbizottsága nagyon fontos szerepet játszhat. Az új ciklusban is remélem, hogy a fontos szerepet fog játszani, hiszen az értékek, mentén dolgozik majd, és az embereket szolgáljuk, nem a piacot. Köszönöm szépen. Helga Trüppelnek még van egy kérdésem. Lenne egy további kérdésem, biztos asszony. Miután azt mondta, hogy a játékszabályok az az, hogy a ö, tanácsiak hazamennek, és azt mondják, hogy nyertem, győztem Brüsszelben. Gondol-e arra, hogy mind biztosok és felelős személyek együtt mennének haza, hogy közösen kommunikáljanak, és közös kommunikációs stratégiájuk legyen? Nagyon sok biztos van, akit a saját hazájában megbízható hírforrásnak tekintenek. Ezt tapasztaltuk abból az elemzésből, amit végeztünk. Van néhány olyan biztos, nagyon kevésen biztos van, aki bármikor, bárhol hisznek, de a legtöbb biztos szavahihetőnek tekintenek a saját hazájukban, és ezt igyekeznek is felhasználni, a televíziót használják, illetve a médiákat annak érdekében, hogy saját hazájukban hallassák hangjukat. Minden nap kiadunk egy ilyen cikk kivonatot is, ahol a mikor a biztosok interjúkat adnak, többnyire a saját hazájukban, de adott esetben más országokban is. Ez egy nagyon fontos dolog, de Most vajon egy biztosnak a dolga-e az, hogy a televízióba elmenjen, és azt mondja, hogy amit a miniszter most mondott, az teljesen hülyeség, és nem is úgy van, hát nem hiszem, hogy ez a biztosnak a feladata lenne, és hogy ez lenne a helyes út. Ez nem, nem ez volt a kérdés, mondja Helga Trüppel, hanem hogy miután konfliktus van, esetleg nem lehetne, hogy együtt menjenek, hogy a miniszter és a biztos együtt jelenjen meg, és együtt legyenek ott, hogy mutassák ezzel is, hogy van kapcsolat a Európa és a nemzet között, mert ön, tehát az, hogy egymást hibáztatják, ugye ez megy többnyire, de hogy lehetne egy más felállás, hogy e, akik szerepelnek, és egy más üzenetet közvetíteni, ezáltal ez volt a kérdésem. Válasz. Az ötlet nagyon jó, és nagyon örülnék, hogyha ez így lenne de azt kell, hogy mondjam, hogy 15 éves tapasztalatom a különböző tanácsülésekkel azt mutatja, általában az egész tanácsülést végig kell ülnöm, ugyan, de minden 10 percben a miniszterek kiszaladgálnak, és a nemzeti sajtónak adnak különböző tájékoztatót az ő saját véleményükről, és hogy ő szerintük éppen mi történik a tanácsban. És a közös sajtótájékoztató, ami a tanácsülés végén van, az az, ahol viszont végül nagyon kevés az újságíró. Köszönöm szépen, Vivien. Köszönöm a kijelentéseidet, és köszönöm azt a sok évet, a sok éves munkát, amelyet biztosként végeztél. Minnyáján tudjuk, hogy úgy döntöttél, hogy eh, befejezed a biztosi tevékenységedet biztosként. Hát ez szerepelt valahol hogy a parlamenti képviselő szeretnél lenni. Nem, hát én vagyok az az egyik biztos, aki mindig a választások mellett szállt síkra. Mindig. És most is választásnak teszem ki magam, és hogyha biztosnak jelölnek, akkor biztosnak jelölnek. Hogyha nem jelölnek biztosnak, akkor parlamenti képviselő leszek. Ez az élet. Igen, hát ez az élet. Szóval még egyszer. Tehát lejár a biztosi mandátum, és azt mondta, hogy választási harcban nem akarsz biztos lenni, vagy nem így, akkor, akkor nem jó információim vannak, mondja Doris Pak. A parlament és a bizottság között megtárgyalt megállapodás azt irányozza elő, hogy a bizottság tagjai, amikor elkezdik a választási kampányt, nem biztosként teszik ezt meg. Azaz egy fizetés nélküli szabadságot kell kivennünk a választási kampány időszakára. Ezt egyébként az elmúlt 15 évben mindig így tettem, mindig fizetés nélküli szabadságot vettem ki. És utána a választási kampány után folytattam biztosi munkámat. És aztán majd a parlament dönt arról, hogy a biztos marad-e a biztos, vagy pedig parlamenti képviselő lesz. Hát igen, a, ugyanakkor a, a Barózó bizottságban még mindig vannak olyan biztosok, akiket nem a parlament választott meg, de ez rád nem vonatkozik. Tehát bárhogy is folytatott politikai munkádat, utadat, minden jót kívánok hozzá, lehet, hogy lesz, aki még csatlakozik hozzád, tehát semmit nem akartam megelőlegezni a jövőből, és csak egy reális világban élek, tehát minden jót kívánok neked, és köszönöm szépen mindazt a, azt a kezdeményezést, amit jól folytattunk le, de nem minden volt sikeres, de hát ez más biztosokkal való együttműködésünkben is így van, és sajnos ez a pénzzel is összefügg, amit nem kaptunk meg. Hát ez mindkettőnk problémája. Köszönöm szépen, lezárjuk a vitát, és rátérünk a 13-as napirendi pontra, a koordinátorok döntésének elfogadása, van ezzel valakinek problémája? Nem. Aztán 14-es pont egyebek. 15. február 12-én 15 órakor találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, a tolmácsok is köszönik, hogy az egész világon hallgatták őket, viszontlátásra!